hozzájárul majd a kap reformjához is, és pontosabban fogunk látni a tekintetben, hogy mit jelent valójában a helyileg előállított élelmiszer. Köszönöm. A komisszárin, herzlichen Biztos asszony, köszönjük szépen. Ezt a napi rendi pontot ezzel lezárjuk. A következő napi rendi pont a tanács és a bizottság magyarázata a migránsok helyzete Görögországban a vitát Bockov úr nyitja meg. Köszönöm, elnök úr. Nem hiszem, hogy kétség férhet ahhoz, hogy mennyire komoly helyzet alakult ki Görögországban a bevándorlás terén. Segítenünk kell Görögországnak azon erőfeszítésében, amelyek azt célozzák, hogy a bevándorlás kérdést megfelelően kezeljék. A tanácsban újra és újra napirendre tűztük a görög nemzeti bevándorlás és menekült politikai, vagy határ ellenőrzési cselekvési terve végrehajtását. Legutóbb a március 8-ai tanácsülésen folytattunk erről eszmecserét, ahol Görögország és az Európai Bizottság beszámolt arról, hogy van bizonyos fajta előrelépés, például a menedékkérelmek feldolgozása terén. Ugyanakkor az is világos, hogy a cselekvési terv végrehajtása nem lesz könnyű. Egyrészt megfelelő számú szakember szükségedik ahhoz, hogy a kérelmüket feldolgozzák, ugyanakkor a megfelelő befogadó központokat is meg kell nyitni. Minden rendelkezésre álló erőforrást fel kell használni arra, hogy végre tudja hajtani Görögország ezt a tervet. De nem csak Görögországnak kell sokat tennie ezért, az uniós támogatásnak is megfelelően koordinált módon kell folyni az uniós ügynökségek, például a közös európai menedékiroda vagy a Frontex, illetve azok a tagállamok, amelyek segíteni tudnak Görögországnak, mind-mind részt kell, hogy vállaljanak ebben. Az ENSZ menekültügyi főbiztos ö, szerepét sem szabad alá becsülni. Itt egyébként szaktanácsadásról és gyakorlati segítségnyújtásról is szó van. Ezen ö, tények tükrében kell azt látnunk, hogy az öbröszi régióban felállítandó befogadó központ, menekült tábor nem sokára megnyitja kapuit. Természetesen az Európai Bizottság szólhat még bővebben a görögországi helyzetről. Mi azonban, én annyit mondhatok, hogy a tanácsban arról beszéltünk, hogyan tudjunk, hogyan tudnak a tagállamok szolidaritásuknak ehm, eleget tenni. Március 8-án a tanácsülésen az áronyilatkozatban ehm, lefektettük, hogy milyen lépésekkel bizonyíthatjuk szolidaritásunkat Görögország irányában, hogy segítsük Görögországot a bevándorlási hullám kezelésében. Ennek egyik legfontosabb összetevője az, hogy egy a Dublini rendeletre vonatkozó korai figyelmeztetés működjön. Ez egyébként a Dublini rendeletben is szerepel, amelyet a közelmúltban juttatunk az Európai Parlamenthez annak érdekében, hogy beindulhasson a háromoldalú egyeztetés az úgynevezett trialógus. A jelenlegi például Görögországban kialakult helyzetben ez hasznos lehet. Van egy olyan eszköztárunk, amelyből eh, meríthet az érintett ország. A tanács egyetért azzal, hogy a Schengen együttműködés megerősítése kívánatos, a külső határok ellenőrzése közös feladat, és azzal is egyetértünk, hogy az uniós ügynökségek szerepét meg kell erősíteni, illetve a harmadik országokkal folytatott együttműködés területébe kell helyezni Különösen fontos lehet az ügynökségek eh, szerepe abban, hogy a gyakorlati együttműködésen keresztül valóban szolidaritásukat megmutassuk, amely eh, tényleg eh, különösen fontos, hiszen ha a szolidaritást vesszük valóban a fellépésünk sarokkövének, akkor ebből már logikusan következik, hogy hogyan segítsünk a görög cselekvés végrehajtásában. örülök annak, hogy az Európai Parlament napirendjére tűzte ma délután, ma este ezt a témát, hiszen bármi másik tagállam is könnyen hasonló helyzetbe kerülhet. A görög eh, bevándorlási rendszer eh, és menedékügyi rendszer, illetve a határőrizeti rendszer működése nem csak Görögország, hanem az Unió egésze számára fontos, nem is beszélve a menekdékesekről, a menekültekről eh, és bevándorlákról. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, miniszter úr! A bizottság részéről most megkérném Bánstrom asszonyt, hogy vegye át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, illetve miniszter asszony. Nagyon fontos, hogy megint erről a kérdésről beszélhetünk, a görögországi helyzetről, a migránsok helyzetéről, a hiányosságokról. Ez az európai közös menekültügyi rendszerhez is kapcsolódik, illetve az egyéni alapjogokhoz. A bizottság folyamatosan támogatta a Görögország erőfeszítéseit a migránsok helyzetével kapcsolatosan, és a, a menekültügyel kapcsolatosan egy akciótervet kidolgozott Görögország, és két új szolgálat jött létre, az egyik a kérelmeket vizsgálja meg, a másik pedig az előzetes befogadással foglalkozik. Ezek fontos lépések. Tavaly az éjjelzó a menekültügyi támogatási iroda kialakított egy olyan szolgáltatást, amely tanácsot ad a legproblematikusabb területen. Ezek az erőfeszítések idén folytatódnak még nagyobb intenzitással, és néhány misszió is irányult Görögországba, IOM, Frontex és az ISO, ők mind részt vesznek abban, hogy egy holisztikus megközelítést kialakítsunk. Továbbra is nagy erőfeszítéseket teszünk a Törökországgal való együttműködésben, a, abban, hogy a migránsok a török területről közvetlenül me- át, ér, megérkezhessenek, tehát volt előrelépés, de még többet kell tenni az evroszi humanitárius helyzet elfogadhatatlan, a feltételek agasztóak, és nagyon azonnali és fenntartható beavatkozásra van szükség, nagyobb erőfeszítésre van szükség a görög hatóságok részéről is, sürgősségi mechanizmusokra van szükség, hogy humanitárius segítséget kaphassanak a bevándorlók, a jelenlegi létesítményeket fel kell újítani, és átmenetileg növelni kell a kapacitást, akár kollégiumok kibérlésével, vagy más megoldásokkal, és a biztonságot is javítani kell. A bizottság sokszor emlékeztette a görög hatóságokat, hogy jelenleg, jelentős jogi következménye lehet az fellépés elmaradásának, és ennek nyilván vannak humanitárius következményei is ott vagyunk, hogy segítséget nyújtsunk, és sok eh, tagállam, sok intézmény és szervezet áll rendelkezésre, de Görögország maga felelős azért, hogy az Európai Uniós és a nemzetközi joggal összhangban cselekedjen. A bizottság továbbra is stratégiai és célzott segítséget nyújt Görögországnak a rendszer reformjához. További pénzügyi segítséget kapnak, sürgősségi támogatást, szakértői segítséget, együttműködve a nemzeti hatóságokkal, ügynökségekkel, az ENSZ főbiztosságával és az IOM-mel. Görögország az egyik legnagyobb kedvezményezetje az erre vonatkozó programnak. Összesen 309 millió eurót kaptak az eddigiekben, azonban van felvételi kapacitás probléma görög oldalon, a közvetlen igényekre 3,75 milliót kaptak a menekültügyi alakból az azonnali lépésekre, és meg kell találnunk ennek a pénznek a felhasználhatóságát. És nagyon fontos, hogy nemzeti szinten javítsuk a hatékonyságát a mechanizmusoknak, és az alapoknak a kezelését, a forrásoknak a kezelését is hatékonyabbá tegyük. A bizottság létrehozott egy task force szervezetet, amelynek pontosan az a feladata, hogy az Európai Uniós támogatásnak a felhasználását segítse. Ez decemberben indult, és közvetlenül részt vesz ez a munkacsoport a források felhasználásában. Az újra megfogalmazott javaslatot is benyújtotta a bizottság, hogy javítsa a rendszer hatékonyságát és a kérelmezőknek a védelmét fokozza. Köszönjük a parlamentnek a támogatást, és hálás vagyok az elnökségnek, hogy biztosították, hogy a trialógus megkezdődhet ebben a kérdésben, és a menekültügyi csomag más kapcsolódó kérdéseiben is. Ez is azt bizonyítja, hogy az Európai Uniónak közös és erős menekültügyi rendszerre van szüksége, hogy nemzetközi védelmet tudjunk biztosítani a rászorultaknak. Ez közös cél az Európai Unió számára, és ez már hosszú ideje így van közös szabályokra van szükség, eh, még nagyobb szolidaritásra, és ez egyre sürgetőbb. Együttműködésre van szükség, hogy a, kérelem, a menekült kérőket eh, egyenlő feltételekkel méltányos rendszerben tudjuk kezelni az egész Európai Unióban. Minden tagállamnak meg legyen a lehetősége, hogy ebben osztozzon, ebben a felelősségben. A Dublini rendszert ki kell egészíteni olyan megoldásokkal, amelyek rámutatnak a probléma gyökerére, és hogy minden tagállam segítséget kaphasson késedelem nélkül, hogy ne történjenek emberi jogsértések. Továbbra is dolgozik a bizottság ezen az ügyön, Köszönöm az Európai Parlament támogatását, a tanács és más szervezetek támogatását, de természetesen a legnagyobb felelősség eh, továbbra is a görög hatóságokon van. Köszönöm szépen. Köszönöm, Malmström biztos asszony. Most pedig a frakciók részéről a hozzászólások. Először Marietta Janaku, a néppárt részéről két percre tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kétség nélkül jobb az, hogyha prevenciót alkalmazunk. Egyetértek a biztos asszonya, hogy a személyi jogokat védenünk kell mindenki esetében, aki menedékjogot kért. De amit nem említett, az az, hogy milyen hatalmas számról van itt szó, akik belépnek Görögországba. Amikor Törökország a régió és a földközi tenger országai számára nem kér vízumot, vagy 50 euróért veze, vehet, és utána elérkezhet Görögország határára, akkor megváltoztak a dolgok. Akik belépnek, akit hoznak az emberkereskedők, szó szerint kereskedők, azokról azt sem tudjuk, hogy honnan jöttnek, milyen nyelvet beszélnek, nincsenek papírjaik, és persze mindenki menedékjogot kér. Tehát amikor 300-400 ember jön naponta a határainkon át, akkor nagyon nehéz megbirkózni egy ilyen feladattal. Úgyhogy egyetértek a biztos asszonynal. Különbséget kell tennünk. Igen, Malmström asszony, és nagyon örülök annak, hogy ön is látja ezt. Amikor Görögország a nyomás 90%-át egyedül viseli, akkor láthatja, hogy ez egy igen nehéz helyzet. Jelenleg van egy döntés, miszerint nagyon sok központot fogunk létrehozni a migránsok számára, de egy dolgot figyelembe kell venni. Törökországot kötelezni kell arra, hogy betartsa a menekültügyi egyezményt, amelyet az EU-val kötött, és azt az egyezményt, amelyet 99-ben Görögországgal kötött. Egy olyan tagjelölt állam nem létezhet, amely nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, amelyek ráhárulnak az EU-val kötött szerződések szerint. A Görögország természetesen nem akar megvonni semmiféle emberi jogot a menekültektől, egyet, együttműködünk, prevenciós intézkedéseket valósítunk meg, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk ezeket az embereket, de szükségünk van a parlament és az unió támogatására és az ön támogatására. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Guillaume asszony, a szocialisták részéről tessék les préoccupations que suscite la situation de l'asile en grèce ne sont pas nouvelles et d'importantes mesures tant au niveau. Köszönöm szépen, nem újak ezek az aggályok a görögországi bevándorlással kapcsolatosan és a menekült ügyel kapcsolatosan, és sokan próbáltak már erre megoldást találni, de ez a probléma egyre égetőbbé válik. 2010 ben foglalkoztunk ezzel Görögországban utoljára, megpróbálták megállítani az illegális bevándorlást, és sokan aggódtak, hogy fertőző betegségeket hurcolhatnak be a menekültek, és ez nagyon fontos különböző szempontokból. Az emberkereskedelem sokszor nagyon kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket hoz be az országba, és ők diszkriminációt szenvedhetnek el. Görögország vállalta, hogy nemzetközi kötelezettségeinek eleget tesz a menekültügy területén is, és ezt az ígéretet valóra kell váltani. Más kérdéseket is meg kell vizsgálni. Továbbra is vitát kell erről a kérdésről folytatni, és átláthatóvá kell tenni az eljárásainkat meg kell vizsgálni a prioritást jelentő intézkedéseket, hogy ezek valóban a legfontosabbak el jövőben is, és meg kell határozni, hogy kik élvezhetnek nemzetközi védelmet, hogy a jogi eljáráshoz ők hozzáférnek, illetve megfelelő körülmények között fogadják őket be. Görögország sokszor kell, hogy védelmezze a tagállamok vérde, érdekeit, egyfajta elővédnek van előre bocsátva, és ez nagyon ne terhet hárít Görögországra. Köszönöm szépen, Grözbek asszony következik két percben. Köszönöm. Elnök asszony, biztos asszony, miniszter úr, kedves kollégák! Arról beszélünk, hogy milyen kihívás kell szembenézni Görögországnak, de nem csak Görögországnak, hanem az Európai Unió egészének is. Arról nem is beszél, hogy az Európai Unió arculatát, e, a külvilággal szemben kialakított arculatát is e, befolyásolja ez, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést. E, a berlini fal leomlásakor elmondtuk, hogy nem fogjuk újraépíteni Európában ezeket a falakat, ugyanakkor Görögország e, óriási nehézségekkel néz szembe, amikor is az Európai Unió külső határait e, egymagában kell e, védenie. Naponta több mint 300 ember lép át a görög határt, török országon keresztül. Nem török eh, állampolgárokról van szó, hanem a eh, Törökországot tranzitországként használó eh, bevándorlókról. Egy humanitárius helyzet van kialakulóban, amely az emberek, az érintetek emberi jogait érinti, és hát ehhez felé között sokat beszélünk arról, hogy a, az Európai Unió szemere a legértékesebb dolog a világon az emberi jogok és annak, azok védelme. Nehéz megtalálni a megfelelő válaszokat erre a kihívásra. A kommunikáció sem egyszerű etéren. Ahogy Cecilia Malmström is mondta, a szolidaritás roppant fontos, a felelősség eh, megosztásról, a közös teherviselésről nem szabad megfeledkeznünk, gyakorlati pénzügyi, emberi segítségnyújtásról, az európai alapokban rendelkezésre álló pénzek megfelelő célzott alkalmazásáról, annak érdekében, hogy hatékonyan és hatásosan eh, használjuk fel ezeket a pénzeket, miközben a bevándorlók eh, menekültek, menedékesek emberi jogai nem sérülnek. Az elmúlt napokban, hetekben sokan beszéltek a, a, a jogi helyzetről, mivel a görög határa óriási teher nehezedik, és ez bizony megosztotta a közvéleményt. Az én az elmond Franciaországban például a belső határok újraépítéséről szól a vita, miközben éppen, hogy a külső határokra kellene vigyázó tekintetünket, tekintetünket eh, eh, vetnünk. És végezetül, eh, elnök asszony, hiába mondjuk a alapácsát, elmondom még ezt, a harmadik összetevője az üzenetünknek az kell, hogy legyen, hogy meg kell teremtenünk a megfelelő politikai szándékot arra, hogy az észak-déli egyensúlyt kialakítsuk, és a déli országokkal együttműködésben járjunk el, annak érdekében, hogy egy olyan európai eldorádot keressenek, amely nem is létezik. Bleu, Monsieur Papa Nicolau, Papa Nikolaus úr kék kártyát nyújtott fel. Elfogadja? Igen. Papa Nikola úr. Ami a kiváló kolléga megjegyzéseit illeti Görögországgal kapcsolatban. Tavaly Lampedusa-ban 60 ezren érkeztek Észak-Afrikából a fejleményeket az arab tavat követve. Görögországban több mint 120 ezer ember érkezik a határokra minden évben. Ön úgy gondolja, hogy egyedül Görögország képes ellenállni ennek a nyomásnak, hiszen hatszor kevesebben vagyunk, mint Olaszország népessége. Elnök, köszönöm. Griszbek asszony. Derrière moi, mais euh, bien sûr. Köszönöm, elnök asszony. Tisztában vagyok azzal, hogy Görögország önmagában egyedül nem tud reagálni erre a kihívásra, és máshol is kialakulhat ilyen helyzet. Jártam Lampedusában is korábban, és Láttam, hogy mennyire bonyolult a helyzet. Szolidárisnak kell lennünk Görögországgal. Így tudunk segíteni. Ez az Európai Unió rendelkezésére álló összes szakpolitikát hadba kell, hadra kell fogni. Euh, Köszönöm. Most Flotr asszonyé a szó a zöldek részéről. Pour euh, une minute trente. Mennyi idő áll rendelkezésemre? Másfél perc. Köszönöm szépen. Igen, nem ez az első alkalom, hogy ezzel a témával foglalkozunk. Úgy gondolom, hogy a bíróság, az emberi jogi, az alapjogi bíróság, illetve civil szervezetek Mindenki felvetette már ezt a kérdést, meg kongatta a vészharangot, és Görögország már egy nemzeti tervet is kidolgozott a menekültügyi helyzet kezelésére. Nyilván nehéz a helyzet, én is nyomon követem, hogy mi történik Görögországban, és sokszor az emberi méltóságot nem tudják biztosítani, Ráadásul gazdasági válság is zajlik Görögországban, sok rasszista támadást tapasztalunk egyre gyakrabban Görögországban. 63 embert támadtak meg, többeket letartóztatott az a rendőrség, és nem sokára jönnek a választások. Úgyhogy valódi válsághelyzet alakult ki Görögországban, és egyfajta idegen gyűlölet, az idegenektől való félelem. Sokan mondják, hogy véget kell vetni a bevándorlásnak. Különösen attól félnek, hogy fertőző betegségeket hurcolnak be a bevándorló Görögországba. Ez gyakorlatilag egy ketyegő, időzített bomba, de ellentmond a szolidaritás elvének ez a jelenség, és sokan azt mondják, hogy lépjen ki Görögország a Schengeni zónából, ez gyakorlatilag skandallum. És a tagállamok azt fájlalják, hogy a bíróság nem engedi meg nekik a Dublini egyezmény miatt, hogy vissza küldjék a menekülteket Görögországba. Legyünk nagyon körültekintőek, hiszen az alapelveinket továbbra is érvényesíteni kell. Nézzük meg, mi történik Törökországban. Az Európai Unióhoz szeretnének ők is csatlakozni. És ami a vízumokat illeti, ezen a területen és összhangban kell lenni az alapelveinkkel. Törökországban naponta több ezer menekült érkezik a szíriai határól. Szolidaritás erre van tehát most szükség. Köszönöm szépen. Trianda Filidi úr a, szoci- a GUE részéről. Ezzel lezárjuk a frakciók részéről való hozzászólásokat. Én jó indulatú vagyok, rugalmas akarok lenni a hozzászólási idővel de innentől kezdve nincs lehetőség arra, hogy túl menjenek a hozzászólási időn. Triende Filidi úr, két percre önél szó. Elnök asszony, a migránsok helyzete Görögországban nagyon sokat elárul Görögország általános helyzetéről, politikai, gazdasági egyenlőtlenségekről, a krízis helyzetről, a gyűlöletről, fóbiákról, és csak kevés dolgot említettem. Szörnyűek a körülmények a migránsok számára, még az első segélyt sem kapják meg néha, és visszaélnek a helyzetükkel. De akit nem tartanak fogva, még azok is, szociális izolációban élnek, gyakran rasszizmus és erőszak áldozatává válnak, néha munkahatók részéről. Most jönnek a választások. A migránsok nem mások, mint bűnbakok, a válság bűnbakjai, és úgy állítják be őket, mint időzített bombát, akik felelősek a helyzetért. Az idegen gyűlöletnek a retorikája terjed, és úgy beszélünk a migránsokról, mint a szemétről. Nemrég 60 rasszista cselekedetet jegyzett fel a rendőrség rövid időn belül, és ezeket főleg fiatalok követik el az Európai Unióban ez megengedhetetlen. Én remélem, hogy a szolidaritás megjelenik, és a valóban is megjelenik a gyakorlatban, nem csak egy szó marad, azokban az országokban is, amelyek ö, nem tudnak megbirkózni a migránsok áradatával. Ez nagyon fontos Európa jövője szempontjából. Globális megközelítésre van szükség, gazdasági, technikai segítségre, annak, hogy meg, aznak érdekében, hogy megfelelő központokat hozzunk létre. Az Európai Uniónak meg kell mutatnia az igazi arcát. Mi vagyunk idegengyűlölők, vagy segítőkezek. Tudom, hogy nehéz ezt fölvállalni, de ezt kell megtennünk. Elnök, köszönöm szépen. Először Holmájer asszonynak adnám meg a szót, két perc, tessék. Először is egy köszönettel tartozom a migránsokat támogató hivatalnak. Nagyon hatékonyan működik, Görögországnak segítséget nyújt, különösen azon a területen, amelyet sokan követeltek, nevezetesen megfelelő központok kiépítésében. A görög parlament néhány nappal ezelőtt úgy döntött, hogy plusz központokat hoznak létre az európai normáknak megfelelően. És ebben az Európai Unió segítséget kérték, meg is fogják kapni a JASZO keretében. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ne állandóan ebben a szobában csak a nehézségekről essen szó, és a szörnyűségekről, hanem arról is, hogy mit akarunk tenni a jövőben. Görögországtól ne várjuk már, hogy egyik napról a másikra mindent megold ebben a szörnyű helyzetben most, hanem méltányosan tekintsük a helyzetüket. Ezért aztán én jónak tekinteném, ha bizonyos országok, amelyek már migránsokat visszaküldtek, figyelembe vegyék ezt a helyzetet. A második kérdés a Törökországgal képített kapcsolat. A biztos asszony azt mondta, mindent megteszünk ennek érdekében. Szerintem a vízumpolitika és a kiadatási politika nagyon problematikus. A vízumok esetében igazából az egyetemi hallgatókra kellene koncentrálni, és az üzletemberekre talán ez a kisebb merítés megoldást jelentene ebben a nehéz helyzetben. Ezen kívül a kiadatáskor, amikor visszatérítenek egy menekültet, akkor együtt kell működni a rendőrséggel, mert itt bűnszervezetekről, embercsempészekről van szó, és nem Arról van szó, hogy Törökországgal milyen összeütközések zajlanak. Remélem a rendőrség együttműködést meg tudják valósítani. Köszönöm. Röbich úr fölemelte a kék kártyáját? már asszony, Röbich úré a kék kártya. Igen, Hol már asszony, köszönöm. Szerintem a pozitívumokat emelte ki a kék kártyával. Most arra kérdeznék rá, hogy a migránsokat hogyan lehetne bevonni a társadalmi életbe. Milyen szükségünk van Európában ezekre az emberekre? Hogyan integrálhatjuk őket a munkafolyamatba? Ehhez kell egy pontos elemzés, hogy lehet ezeket az embereket Európában integrálni. Ez a kérdésem. Köszönöm. Holmeier asszony. Nos, úgy gondolom, hogy a támogató hivatallal és Görögországgal együtt feladatunk, hogy beazonosítsuk azt, hogy mely migránsok, akik Görögországba érkeztek, tehetők át más európai országba, hiszen tényleg nem tudnak hazatérni, és milyen potenciális bizonyítványaik vannak, képesítéseik. De a görögöket abban kellene segíteni, hogy egyáltalán legyen egy nyilvántartás ezekről az emberekről, így lehet gyorsabb a segítségnyújtás. De akit visszatérítenek, azoknak nincs joga többet Görögországban tartózkodni már, hiszen otthon is maradhattak volna. Elnök, köszönöm szépen. Drúcsász úr, két percre. Köszönöm. Először köszönöm a bizottságnak és Malmström asszonynak személyesen, hogy, hogy támogatta Görögországot az elmúlt években. Nem rejtem véka alá, probléma vagyunk, sőt robbanékony probléma a gazdasági és a szociális helyzet veszélyes, már köz egészségügyi válságban is vagyunk. Egy olyan nép vagyunk, amely azt látja, hogy a béreket és a nyugdíjakat drasztikusan csökkentik, és nem tudunk segíteni külső segítsége sem. Igen, a migránsok kérdése görög probléma, különösen az elmúlt években, és Evroszról, amilyen képek érkeznek, egyetlen görög sem büszke arra, hogy ezeket láthatja. Ez egy nagyon komoly probléma, de nem csak számunkra, hanem az Unió számára is. Hagy mondjam el, minden jó indulatommal, Az Európai Unió nem tett eleget annak érdekében, hogy globális Európai Uniós migráns politikát alakítsunk ki. Nagyra törőnek kell lennünk, és az a kérésem a tanács és a bizottság felé, hogy azonnal kezdjék meg a Dublin 2-es egyezmény reformját, és a migránsok tagállamok közti cseréjét segítsék elő. Ennélkül nem tudjuk megoldani a helyzetet, hogy egyes tagállamok fizetik meg a többi tagállam hibáit, például Görögország. Akármilyen jól is gazdálkodunk az Európai Uniós pénzekkel, lehetetlen magas minőségű védelmet nyújtanunk a migránsoknak, amikor a migránsoknak az Európába érkezők 60%-a Görögországon keresztül lép be engedje meg végül. Görögország választások előtt áll, hogy mi lesz az eredménye, nem tudjuk, de az illegális bevándorlás, ez napirenden van minden két párt kampányában, de csak erősíti a népnek a fóbiáit, és ezért az a kérésem mindenki felé, hogy kérem foglalkozzanak ezzel a témával, különösen most. Elnök, köszönöm szépen. Chrysoyelos úr emelte föl a kék kártyáját. Tessék, Chrysoyelos úr. Druca úr, ön is része volt a kormánynak, úgyhogy hagyd tegyem már föl a kérdést. 409 millió eurót kapott Görögország Ebből mennyit használtak fel? Ön említette a költségeket. Görögország kimerítette ezt a teljes alapot, aminek az volt a célja, hogy önkéntes önkéntes visszatérítéseket eszközöljünk a migránsok számára? Mi történt ezekkel az alapokkal? És hány kérvényt kaptak menekült jogra, és mennyit hagytak jóvá? Köszönöm. Hriszojelosz úr. Nem megyek bele ebbe a játékba. Ez egy komoly dolog. Itt az Európai Parlamentben nem fogom ezt belső görög összeütközésként lejátszani itt. Ez Görögországban bevett gyakorlat, de kérem, hagyja ezt hagyja ezt a kormányra, hagyja ezt az Európai Bizottságra, majd ők válaszolnak. Köszönöm. E, Köszönöm. Kriszoljelosz úr, egy percre. Görögország igazából korábban nem volt a menekülteknek a célpontja. De egy szervezett humanitárius politika segítheti a menekülteket, ezt Ausztráliában, Belgiumban, Németországban is láttuk, itt merült fel először ez a gyakorlat. Nagyon sok görög tanult ezekből a példákból. Gyakori az idegengyűlölet Görögországban, és nagyon sok miniszter és politikus fokozza ezt a problémát. Ez nagyon veszélyes, és nem egy patrióta hozzáállás. Ez nagyon nagy fenyegetettséget jelent az állam számára, és nagyon nagy veszélyeket. Vannak megoldások, csak ezeket meg kell tenni Görögország részéről. Valóban a probléma ugyanis pán pán-európai. Európában Görögországnak eredményesen kell felhasználnia a 409 millió eurós támogatást, önkéntesen vissza kell térintanunk a migránsokat annak érdekében, hogy az illegálisokat kiszűrjük. Elnök félbeszakítja, elnézést, de a másfél percet túllépte, köszönöm szépen, most pedig megadnám a szót Buzuti úrnak, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan elhangzott, Görögország nagyon érzékeli az említett szimptomákat már, ami a bevándorlást illeti. Mint más országok Európában, Görögország nem célország, hanem tranzitország, ez nagyon fontos ezt pontosítani. Görögország tehát tranzitország, a Görögországba érkező bevándorlók nem ott akarnak maradni, hanem más országokba szeretnének menni az Európai Unióban. Elsősorban észak-európai országok a célországok. Ez azt jelenti, hogy mind a külső határai Görögországnak, mind pedig a bevándorlók száma nem Görögország számára jelent csak problémát, hanem az Európai Unió számára hasonlóképpen Málta, az én hazám, vagy például Olaszországban Lampedusa. Ott 60 ezer ember érkezik naponta. Ők nem ott akarnak maradni, aki azt gondolja, hogy ott, oda szeretnének menni, azok tévednek. Ez egy közös problémája Európának, és Európának kollektív módon kell ezt megoldania. Úgy gondolom, hogy a tanács javaslata a Dublini rendelet felülvizsgálatára nézve nem elégséges, és még nagyon távol állunk a megállapodástól, és azt is gondolom, hogy a szolidaritással kapcsolatos tanácsi következtetések, még ha jó irányban mozdultak is el, még mindig nem elégségesek. Mindenkinek meg kell értenie, hogy ez európai szintű probléma, Hogyha ez nem történik meg, nem is fogunk rá megoldást találni. Köszönöm, Tanya Fazson, szó egy percre. Δεν είναι στην αίθουσα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο... Nincs itt, úgyhogy Papa Nikola úré a szó két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is. Sok sokan megállapították már azt, hogy mi görögök nagyon barátságosak vagyunk, és szeretjük a vendégeket. De ö, több vád is ért minket. Annak az embernek, annak a családnak is vannak jogai, akinek a terhes feleségét lemészárolták, amikor reggel hétkor szülni vitte a kórházba ennek a görög családnak is. Úgyhogy nagyon sokan azt kértek, hogy a határokat jobban ellenőrizzük, és hogy csökkentsük a migránsoknak a számát. Sok ország kérte ezt. Hát hogy mondjak már valamit. Amikor az otthonodban nem akarod, hogy betörjenek, akkor nem a szalon zárod be, meg a konyha ajtaját, hanem a főbejáratot ez a megoldás Európában a menekültügyi helyzetet úgy lehet megoldani, hogyha ezt így fogjuk fel. A házunk Európa, és hogyha azt kérdezik a Frontexről, vagy más ö, szervezettől, hogy hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet, mi a fő kapu, török-görög határ. Már említették pénzügyi erőforrások, szaktudás, ez mind-mind szükséges, de ami nagyon szükséges, hogy Törökország ne provokálja állandóan Görögországot a migránsokkal, és hogy visszafogadja azokat a migránsokat, akiket vissza lehet fordítani. Az újra befogadást illetően, akik nemzetközi védelmet kérnek, menjenek egy jobb ö, vég cél felé. Ha más tagországban is hasonló problémák lennének, azt mondják, nem, ez nem igaz. Elnök. Elnézést. Megadom a szót, de lassabban, mert a tolmácsok nem bírják. Kedves kollégák, más országban nem érkezik naponta 400 menekült. Egyszerűen még nagyobb ez a szám Görögországban. Nem felel ez meg a statisztikáknak, van egy jobboldali kormány, ami azt mondja, hogy tegyünk, ö, ásunk el a földbe robbanószereket a görög-török határon, így oldjuk meg a problémát. Elnök félbeszakítja, folytatja, a görög válság után ne kövessük el ugyanazt a hibát. Köszönöm, Boszkort úr. Egy perc. Geachte voorzitter en commissaris, er bereiken mij bericht... Elnök asszony, biztos asszony, miniszter úr, kollégák. Úgy tűnik, hogy Görögország azt kívánja mondani, hogy a bevándorlók legyenek ők legálisok vagy illegális bevándorlók veszítjenek a közrendel közegészségügyre, és menekült központokat kívánnak építeni. Egyébként ezek az munkálatok már eh, folynak, és az idegen gyűlölet eh, is felüti a fejét. Vannak kötelezettségei eh, Görögországnak a unión kívüli állampolgárokkal szemben is. Remélhetőleg az Európai Unió Görögország segítségére sért ebben a nehéz helyzetben. A kérdésem az, hogy használnak-e uniós pénzeket arra, hogy az idegengyűlölet és a diszkrimináció ellen fellépjenek, <clears throat> mert a gazdasági válság idejében egyre nagyobb figyelmet kell ennek szentelni. Köszönjük, Poszkurt asszony. Most pedig a spontán felszólások következnek, elsőként Baszeszkó asszony. Köszönöm, elnök asszony. A görög statisztikai adatok szerint a bevándorlók az Európai Unióba 2011-ben eljutott bevándorlók oroszlán része Görögországon keresztül érkezett. Bármelyik tagállamnak meggyűlne baja ekkora menekült árammal. Nyilvánvaló, hogy európai szintű felépésre van szükség. Ehhez kétség sem férhet. A szomszédos országoknak is szerepet kell vállalni a határőrizetben. A Frontex e tekintetben különösen fontos szerepet kell, hogy játszon, meg kell kettőzni az erőfeszítéseit, és Görögország segítségére kell sietni. Legális e, státuszt gyorsabban kell, hogy kapjanak a menekültek, menedékesek, fel kell gyorsítani az eljárásokat. Az önkéntes hazatelepítési programot e, tegnap jelentették be, ez nagyon nagy előrelépés, hiszen ez a civil szervezeteket is bevonja. Köszönöm. Köszönjük Basescu asszony, most pedig ö, következik Kopa képviselő asszony. Ez humanitárius válság, és ez az Európai Unió egészére vonatkozik, és éppen ezért egységes szinten kell megoldást találni rá. Országomban naponta több mint ezer illegális bevándorló érkezik az országba, és az ilyen bevándorlás magával hozza a szegénységet, az éhezést, a betegségeket és az embercsempészetet. Az ilyen mértékű bevándorlási hullámok óriási problémát okoznak a Dublin 2 egyezmény olyasmi, amit természetesen tiszteletben kell tartani, a bevándorlók védelme és a menekültügyi szolgáltatások biztosítása is óriási terhet jelent. Természetesen nem akarom más országokhoz hasonlítani Görögországot, de figyelembe kell venni, hogy nem lehet ezeket az összehasonlításokat megtenni. A görög rendszer, menekültügyi rendszer akkor ad megoldást, csak hogyha európai szinten találunk megoldást erre a problémára. Köszönöm szépen. Köszönöm. És valóban Görögország problémája európai szintű probléma is, és ezt európai szinten kell megoldani, európai szinten is, akár a Dublin 2 reformjával, vagy pedig a görög menekültügyi rendszer támogatásával. Itt van nagyon sok hiányosság, amelyek a végrehajtási jelentésben is szerepelnek a görög cselekvési tervben. Csak 11 új munkavállalót vettek fel egyelőre, pedig 700-at irányoztak előre, elő. illetve a feltételek a táborokban csak azért voltak, mert kevesebben vannak most a menedékérők. Összesen nagyon sok problémával találkozunk, és az sem segít, hogy most a választási kampányban arra használják fel a bevándorlókat, hogy bizonyos erő oldalára állítsák a választókat, ezért megfelelő lehetőséget és életlehetőséget kell adni a bevándorlóknak és a menekülteknek nem csak Görögország dolga ez, hanem az Európai Unió egészé. Obermeier úr következik. Igen. Egy dolgot azért nem értek. A bizottság azt akarja, hogy az emberi jogokat betartsák Görögországban, és a Dublin 2-t a bíróság elé vigyük, Másrésztről viszont azt hallom, hogy pont ez a Dublini kettes szerződés nagyon fontos ö, része a problémának. A probléma azonban mindig ugyanaz. A határ nyitott, mint egy kapu, Törökország engedékeny, nem működik együtt, úgyhogy fölvetődik a kérdés. Miért nem vallják be, hogy nem találták meg a legjobb megoldást, biztos asszony, hiszen a népet kell védenünk ezekben a régiókban, főleg Görögországnak is joga van ahhoz, hogy megvédje az állampolgárait. Köszönöm. Az utolsó hozzászólás Jakolino úr. Köszönöm, elnök asszony hogy én is szót kapok, így a vita végén, és akkor meg is ragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, hogy egy évvel vagyunk azután, amikor egy ugyanilyen vitát lefogtattunk. Most azonban már nem e, veszteget, nincs több vesztegetni való időnk. Egy évvel ezelőtt Lampedúzáról beszéltünk, ahova 60 ezeren érkeztek, most Görögország a menekült hullám célja. Gazdasági menekültekről beszélünk, akik Olaszországba, Máltára, Görögországba érkeztek, nem azért, hogy ott maradjanak, hanem tovább akarnak menni az Európai Unió nyugati bészeki államaiba. Tehát több Európára, több szolidaritásra van szükség, ezért a biztos asszony azt javaslom ennek, hogy kezdjen tárgyalásokat arról, hogy 2014 és 20 között az uniós alapokat egy célra fel tudjuk használni. Fel kell lépnünk, ugyanezt javaslom a tanácsnak, legyenek aktívabbak, lépjenek fel aktívabban ezen a téren, kreatívabb megoldásokat keressenek, és próbálják a nyomást gyakorolni a tagállamokra, hogy segítsenek Görögországon. Több Európa nélkül sehova sem vezet az út. Commissioner Malmström, the floor. Köszönjük Jakolin úr, most pedig biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm a vitát. Nagyon fontos téma ez, és bizonyára jövőben is visszatérünk még rá. Néhány sürgős lépésre szükség van Görögországban. Dolgozni kell továbbra is a cselekvési terven, megfelelő befogadási feltételeket kell biztosítani, ahol ellenőrizni lehet, nyilvántartani a menekülteket, és minél gyorsabban lépéseket lehet tenni és humanitárius segítséget kell nyújtani a már most a táborban tartózkodók számára, különösen a gyerekek számára és más kiszolgáltatott helyzetben lévők számára. Javítani kell a határvédelmet, és olyan rendszerre van szükség, amely lehetővé teszi a visszatérést azok számára, akik nem jogosultak a nemzetközi védelemre. Az administratív rendszereket is meg kell újítani, hogy a pénzt rendelkezésre lehessen állítani. Több millió euró forrásá rendelkezésre, de ezt a görög hatóságoknak hasznosítaniuk kell. Meggyőződésem, hogy sok mindent lehet tenni annak érdekében, hogy felgyorsuljon ez az eljárás és a bürokrácia ezen a területen. Ezekben a kérdésekben már van előrelépés, de még többet kell tenni, és továbbra is segítséget kell nyújtani a görög hatása, hatóságoknak, és az EASA ott van, a görög hatóságokkal együtt dolgozik, a cselekvési terv végrehajtásán. Nyilván a létszámkérdésiséget ott van a Frontex, az Europol, az emberkereskedelmi kérdések megoldására, ott vannak a tagállami és a bizottsági szakértők. Nagyon fontos szervezetek vannak jelen, az IOM, az ENSZ menekültügyi főbiztossága, stb. És támogatjuk Görögországot, hogy Törökországgal tárgyalásokat folytasson, hogy Törökország nagyobb felelősséget vállaljon administratív reformokkal, illetve források rendelkezésre bocsátásával. Van tehát előrelépés, és készek vagyunk a segítségnyújtásra. Senki nem vitatja, hogy milyen óriási nehézségekkel néz szembe jelenleg Görögország. Nagyon nehéz a gazdasági helyzet, nagyon sokan szenvednek most Görögországban, ennek tudatában vagyunk. Földrajzi helyzete miatt is nehézségekkel néz szembe Görögország, ezen nem tudunk változtatni. Görögország mindig is kitett lesz a bevándorlási hullámoknak. Ez egy európai szintű probléma, a európai aggály, és továbbra is segítséget fogunk nyújtani Görögországnak a bizottság részéről, a tanács részéről, együtt fogunk dolgozni. Egy hét alatt nem fog semmi megváltozni, hosszú időre van ehhez szükség, de ezt az együttműködést csak partneri együttműködésben tudjuk biztosítani, de a kulcs itt a görög hatóság és a görög hatóságok. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatását, és elnök asszony, bizonyos vagyok abban, hogy hamarosan visszatérünk még erre a kérdésre. Köszönöm szépen, Mászröm biztos asszony, és most a tanács nevében szeretném Bickov miniszter úrnak megadni a szót. Tak for det, formand, og tak for ordet igen. Elnök asszony, köszönöm, hogy ismét szót kapok ez ügyben. Kétség sem férhet hozzá, hogy eh, ez a ma esti vita megmutatta, hogy mennyire fontos kérdés ez mindannyiunk számára. A görög helyzet valóban aggodalomra ad okot, erről beszélnünk kell, vitáznunk kell, meg kell vizsgálnunk, hogy eh, a Görögország bevándorlással kapcsolatos kívásra milyen közös választ adhatunk. Hogy azt Malmström asszony egyébként helyesen említette, a jelenlegi görögországi helyzetben e, nincs más megoldásunk, mint hogy e, nekilássunk a kemény munkának, és hogy szolidaritásunkról tegyünk tanúbizonyságot, nem csak Görögország egyébként az egyetlen, ahol komoly bevándorlási hullám jelentkezik, érkezik. Segítenünk kell egymáson, itt az Európai Unióban. Ugyanakkor úgy kell eh, eljárnunk, hogy eh, a hirtelen támadt eh, bevándorlási hullámok ne érjenek felkészületlenül. Egyetlen tagállamot se ugyanakkor a nemzetközi jogi kötelezettségeinknek az emberi jogok tiszteletben tartásának eleget kell tennünk. Az egyes tagállamokban jelentkező a bevándorlás és menekültügyi rendszerre nagy nyomást gyakorló válságokra fel kell készülnünk, és készen kell állnunk arra, hogy segítőkezet nyújtsunk a Görögországhoz hasonló helyzetben lévő magukat hasonló helyzetben találó országoknak. Azt kell biztosítanunk, hogy Görögország minél hamarabb egy fair, hatékony és gyorsan működő menekültügyi rendszert tudjon üzemeltetni. Így normalizálódhat a Dublini együttműködés. Végezetül szeretnék köszönetet mondani önöknek, kiváló vita volt, élvezettel hallgattam az önök megjegyzéseit, véleményét. Valóban olyan téma ez, amelyről, amelyet át kell alaposan rágnunk, ez óriás kihívás Görögország számára és az Unió egészének számára. Köszönöm. Minister and... Köszönjük, miniszter úr! Köszönöm mindenkinek. Valóban építő jellegű vitát sikerült folytatnunk. Kedves kollégánk, felfüggesztjük a plenárist, és 9 órakor ma este folytatjuk.